bűncselekmények és emberiesség elleni bűncselekmények többek között népirtás során elkövetett megsértése elleni fellépés tárgyába készült a jelentés. elsőként eh, preda képviselő úrnak adom meg a szót négy percben és köszöntöm mogherini alelnök asszonyt közben. tessék képviselő úr! köszönöm elnök asszony! azzal kezdeném hogy Ma a jelentés végére értünk. Az Európai Unió megfelelően kell, hogy reagáljon az ilyen súlyos bűncselekményekre, az atrocitásos bűncselekményekre, emberi jogok háborús bűncselekmények, emberiesség elleni bűncselekmények esetén így kell, hogy föllépjünk azt figyelembe véve, hogy a parlament a Nemzetközi Büntetőbírósággal kapcsolatos állásfoglalása már hat évvel ezelőtti, ezért fontos, hogy foglalkozunk ezzel az intézménnyel is. Fontos a kontextus szempontjából is, hogy egyre fontosabb szerepet kap a bíróság a nemzetközi igazságszolgáltatás kontextusában. Gondoljunk az Afrikai Uniós döntésre, a sajnálatunkat fejtjük ki a tekintetében, hogy a romák statutumára vonatkozóan nem megfelelnek az intézkedések. Optimális működést kell biztosítani a bíróság számára. Ezt hangsúlyozza a jelentést, az Európai Külügyi Szolgálatnak értékelnie kell az elmúlt évek fejleményeit, ösztönöznie kell a, ehhez az harmadik országok csatlakozását, és fontos a 2011-es cselekvési terv is. Föl kell mérni, hogy a végrehajtás tekintetében hol állunk. Szeretném üdvözölni azt, hogy az Európai Unió támogatja a 2015-ös cselekvési terv végrehajtását. A következő kérdés a jelentés tekintetében a megelőzés. Szükséges eszközöket föl kell, hogy állítjuk. A ilyen bűncselekmények, emberiesség elleni bűncselekmények esetében. Az LKS e sok erőfeszítést tesz azért, hogy beazonosítja az ilyenfajta helyzeteket, eseményeket, de fontos a cselekvés is, hiszen közösen kell, hogy föllépjünk nemzetközi partnereinkkel. Szükségesnek tartjuk azt is, hogy közös erőfeszítést kell tenni bilaterális szinten is az érdekelt országokkal, és minden diplomáciai és rendelkezésre álló egyéb eszközt is föl kell, hogy használjunk, hogy az ilyenfajta bűncselekményeket megelőzzük. A harmadik témája a jelentésnek a büntetlenség kérdése. Gondoljunk a Daesh-ra, ez egy terrorista szervezet, Irakban, Szíriában tömegmészállást hajtott végre a helyi kisebbségek ellen épp itt, írja, itt az ideje, hogy az EU fellépjen ez ellen. Nyomon kell, hogy kövessük ezeket a cselekményeket, Nemzetközi Büntetőbírósághoz kell fordulni, Irak és Szíria is ide tartozik. Gondol, végig kell komolyan gondolnunk ezeket az opciókat vannak, akik geopolitikai kérdésekre hivatkozva ö, azt mondják, hogy ez nem megvalósítható, bírósági eljárás nem megvalósítható, és Irakban és Szíriában a bíróságnak nincs joghatósága. Oroszország szerepe is fontos e tekintetben, de ez nem állíthat le minket. Bátorságra van szükség politikai szinten, el kell, hogy ítéljük az ISIS-t, a Daesh-t ezen bűncselekmények miatt hiszen továbbra is a emberiesség elleni bűncselekményeket követ el a Daesh. Ez nem elfogadható. Az Európai Uniónak fontosabb szerepet kell játszania a Daesh büntetetlensége ellen, az ENSZ keretei között is. Nagy Egyesült Királyság és Belgia, Belgium már aktívan részt vesz ebben a harcban. A fontos cél, hogy változtassuk meg a megközelítést, nem elég a mm, elvi szintű elítélés, hiszen itt gazdasági, szociális, társadalmi hatásokról is szó van. Erkölcsileg is harcolnunk kell, erkölcsileg is elfogadhatatlan a büntetlenség, de kötelezettségeink is vannak e, e tekintetben. Mi, európaiak is szenvedünk a terrorizmustól, és fontos, hogy a destabilizáció ne következhessen be. Nagyon sok az üldözött személy, és épp ezért is nagyon fontos, hogy ne lehessenek szabadon a Daesh bűnözői. Megelőzést, nemzetközi joghatás, közös fellépés az atrocitásos bűncselekményekkel szemben, az Európai Unió politikája hozzá kell, hogy járjon a megoldáshoz. Szeretnék köszönetet mondani a frakcióknak az együttműködésért. Elnézést, vagy hát sajnálatosnak tartom, hogy a valós vélemény cserére nincs lehetőség, csak egy gyors jelentés ismertetésre. Mindenesetre örülök, hogy ezt legalább megtehettem. Dziękuję bardzo panu posłowi sprawozdawcy. Dobry wieczór. Köszönöm szépen. Üdvözölni szeretnék mindenkit a vitán, és a nap végéig én fogok elnökölni. Köszönöm szépen mindazok jelenlétét, akik itt vannak. A spontán felszólalások köre következik most, összesen úgy volt, hogy 5 percben, viszont sokan kértek szót, 11 hozzászólónk van, és mindenkinek lehetőséget szeretnék adni, különösen annak tükrében, hogy a tevő szeretett volna egy szélesebb körű vitát. Én mindenkit arra kérek, hogy tartsa be a hozzászólási időt. Posztvisil úr kezdi a sort. Velmi rád, že jsem dostal k tomuto bodu slovo, protože to považuji... Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy erre a témára ma sor kerül. Gratulálni szeretnék Préda úrnak a jelentéséhez és azt is látnunk kell, hogy az európai intézmények hogyan működnek. Nagyon-nagyon fontos ez a téma. Amikor ezzel a témával foglalkozunk, akkor nagyon fontos, hogy világos eljárásunk legyen arra, hogy ezekkel a konfliktusokkal idejekorán foglalkozzunk. És azt gondolom, hogy a bizottságnak tennie kell valamit ahogy erre jelentés fel is a figyelmet. Én támogatni szeretném ezt a jelentést, még egy mások miért. Ön említette a, a római statútumot, és én nagyon sajnálom azt, hogy nincsen még több olyan ország, amely ezt a konvenciót ratifikálna. Ez nagyon meglep, és mindent kell tennünk annak érdekében, hogy partnereinkre nyomást gyakoroljunk, azért, hogy ezt a nemzetközi intézményt nagyon komolyan vegyék. Köszönöm. Köszönöm szépen. Paszpisil úr. Julia Ward a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni kollégáimnak a munkát, akik dolgoztak jelentésen. Az EU el kell fogadjon egy erősebb álláspontot ebben az ügyben, különösen azért, mert az emberi jogi helyzet riasztó a világ sok helyzet terén, és borzasztó konfliktus vannak alakulóban. A sok égető ügyben, amelyről szól a jelentés, ezek közül szeretném kiemelni a nők és gyermekek szerepét a konfliktusokban. A, nőkök, vezető, a nők vezető szerepet kell játszanak a, a megelőzésben és a megbékélésben, Sosem szabad elfeledkeznünk a túlélők és a áldozatok szerepéről a békeépítésben, mert az ő visszaemlékezések, az ő vallomásai kulcsfontosságúak. Én dolgoztam női áldozatokkal Nyugat-Balkánon, eh, nemi erőszak, eh, szexuális erőszak áldozataival, különösen Koszovóban, akik, akik abúzusnak voltak két éve a konfliktusban, és évek múlva is, és azt várják, hogy igazságot tegyenek ügyükben. Koszovó vezetői kell, hogy vállalják azt, amit ígértek, és megadják ott helyben a támogatást az áldozatoknak, mint a világ más részein azoknak a nőknek, akiknek a jogai testét megsértették, ezeknek a nőknek a hangját meg kell hallgatni ahhoz, hogy igazi béke jöhessen létre. Dziękuję bardzo, pani Ward. Serdeczna prośba Köszönöm szépen, Vordasszony. Azt szeretném kérni, kérem mindenki tartsa az egy percét pontosan, Maria Szúr. Elnök úr, a népisztás az emberi jogok, háborús bűncselekmények, és emberiesség elleni bűncselekmények nagyon súlyos témák. Nagyon fontos, hogy bíróság elé állítsuk a tetteseket, de nagyon fontos a megelőzési politika is. És fontos, hogy jó példával járjunk előre. Nagyon gyakran a múltra összpontosítunk csak, és itt megem, említeném Németországot, aki megtagadja, hogy eh, kertértést fizessen Görögországnak. 1946-ban írták el a Párizsi szerződésre, Németország nem hajlandó kártérítést fizetni, illetve háborús hitelt visszafizetni a náci bűncselekmények eh, miatt, amelyeket Görögországon követtek el. Ez elfogadhatatlan, Németország nagyon fontos, hogy Görögországgal szemben kiegyenlítse adósságait. Nincsen más megoldás. Köszönöm szépen. Obrigado, Sr. Presidente. Estamos fortemente empenhados em denunciar. Köszönöm, nagyon elhatározottan el kell ítéljük a büntetlenséget, és fel kell lépjünk a számonkérés mellett az emberiség eh, elleni eh, és háborús bűnökben. Nem lehetünk cinikusak, nem lehetünk álszentek, és nem bújhatunk eh, mások mögé. A jelentés egyes országokat bűnösnek, másokat meg nem bűnösek jelölt meg a geopolitikai stratégia érdekei szerint. Ez cinizmus az Egyesült Államok, Szaudárabia, Izrael, az Európai Unió egyes tagállamait, és nem is említi meg a jelentés, halott nagyon súlyos atrocitásokat követtek el szegények ellen évtizedeken át, még Európán belül is. És mindez a félrehajlás, aránytalanság, úgy tűnik a történelem kimosdatása. Mint elfelejtenénk a bombázásokat Szerbiában és Boszniában. Köszönöm szépen, hogy betartotta a felszólalási időt is. Itt nincs kékkártyás kérdés feladására lehetőség, mert ez a spontán felszólások köre. Bárbara Lopé a következő. Köszönöm, elnök úr. Egész világ, az világban látjuk a szörnyű háborús bűnökről közvetett képeket. Az EU ezért föl kell lépni az ellen, ezek ellen meg kell akadályozni ezeket a rémtetteket, nagyobb felelősséget kell vállaljon, többek között azzal, hogy a nemzetközi büntetőbíróságot támogatja. Minden tag, EU tagállam hozzá kell járuljon azért, hogy nyomozás induljon és kivizsgálják az ilyen bűncselekményeket. Világosan meg kell mondanunk, hol történt háborús bűncselekmény. Nemrégiben a parlamentben folyt Jemenről vita. Ám nem jelöltük meg, hogy ki a felelős a jemeni tettekért. Sajnos nem volt többség amellett, hogy a Szaudarábia által vezetett koalíció háborús, háborús bűncselekményeit elítéljük. A parlament újra, meg Mögerin asszony újra önhöz fordul a parlament, hogy a megfelelő felelősöket, az, az emberi jog és nemzetközi jog megsértőit egy listán konkrétan soroljuk fel. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Jako następny bardzo proszę pan Georgios Epitideos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στον... Köszönöm, elnök úr. 21. századot éljük háborús bűnökről nem is kellene, hogy beszéljünk, pedig ezek előfordulnak, előfordul a népírtás, előfordulnak az emberiesség elleni bűncselekmények, az ellenség kérdése a megváltozott. A cél most az, hogy az ellenség féljen, nagyon sok a népírtás, Sajnos ez is napi renden van. Nagyon sokszor vegyi fegyvereket használnak a Boko Haram, egy jó példa erre, vagy az ISIS Szíriában. Ezek olyan példák, amelyeket nem tudjuk ellenőrzés alatt tartani. A nemzetközi közösségnek kell kidolgozni olyan stratégiát, amelyel föl lehet lépni ezek ellen az igazságszolgáltatás eszközeivel, és keményen büntetni kell a felelősöket. Természetesen ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz arra van szükség, hogy minden felelőst felelősségre lehessen vonni, és ne csak néhányat. Absent. Jódra asszonyi a szó, de nincs itt. Itt van. Tova, já bych chtěla poděkovat eh, kolego... Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani Preda kollégának a jelentés elkészítéséért. Lenne néhány megjegyzésem. A hétvégén a szerély kormány elutasította a vegyi fegyverek szervezetének a jelentését a hijackú támadással kapcsolatban, ahol nyolcan haltak meg a vegyi fegyverek hatására a jelentés szerint. A szíriai külügyi minisztérium szerint a jelentős nem hiteles, és Oroszország részéről is olyan nyilatkozat hangzott el, hogy ez egy manipulált jelentést. El kell, hogy ítéljünk egy ilyen fajta föllépést. Egy semleges jelentésnél nem kell, hogy lehetőség legyen arra, hogy azt megvétózza például Oroszország, vagy hogy elítélje valaki, hiszen ennek a vegyszernek a hatása van, és a bíróság fel kell, hogy tárja, hogy mi is történt pontosan

Köszönöm szépen. Polcsák képviselő, majd Mogherini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg vagyok győződve arról, hogy a háborús bűnök és a népírtás, az emberiség ellen elkoltott bűnök nagyon fontos, hogy a vita témáját képezik, és sajnálom azt, hogy nincsen vita. Nagyra értékelem Bréda úr jelentését, illetve az együttműködést. Nagyon fontos ezeket a alapvető kérdéseket együtt kezelni. Van egy jogi aspektus, amit eh, itt hangsúlyoznék. Ez egy univerzális aspektus, ami arra vonatkozik, hogy ezekről a bűncselekményekről nem feledkezhetünk meg. Illetve hogy ezeket a háborús bűncselekményeket ne lehessen eltakarni, illetve ne legyen időtartama a büntetéseket, illetően mindegy, hogy mikor, milyen régóta történtek ezek. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy a nemzetközi közé, közösség fellépjen ezek, ha nem, akkor a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel lezárom ezt a vitapontot. Most a Főképviselő Mogherini asszonynak adom meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Krisztiánnak a munkájáért. Meg szeretném említeni, elnök úr, azt is, hogy hozzá szoktam az éjszaka plenárisokhoz, viszont nem találom normálisnak azt, hogy már két órás eh, késésben vagyunk, holnap is itt leszek eh, éjszakában menően, de azt gondolom, hogy a plenáris egy kicsit hatékonyabban is lehetne vezetni, működtetni, ami az emberjogi sértéseket illeti. Itt nem pusztán értékekről, honításról szól, hanem stratégiai kérdésekről is. Az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények kirobbantatják a következő háborút, a következő menedékjogi válságot, és a konfliktus helyzetekben a háborús bűncselekmények a konfliktus utáni megbékélést megnehezítik, illetve a mi munkákat is ebben a szakaszban ők tönkreteszik a társadalmat, bizalmatlanságot, félelmet erősítik, illetve olyan sebeket rántanak fel, tépnek fel, amelyeket nagyon nehezen lehet csak begyógyítani. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió összes politikájában kitérünk erre a témára, egyetértek az önjelentésről megelőzés fontosságát illetően, és ezekben a hetekben egy jobb korai riasztási rendszert igyekszünk kialakítani az EKS-ben, amely az emberiségen elkövetett bűncselekményekre és összpontosítom katonai és civil misszióinknak is speciális feladata van, tehát nagyon fontos a biztonsági erőkkel felvenni a kapcsolatot partnerországainkban, kapacitás bővítésben, az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében. Örülök annak, hogy ez olyan jelentés nem feledkezik meg arról, hogy nagyon fontos elemmel is foglalkozik, amelyen dolgozunk, a szex, szexuális és nemi alapú népírtás. Az Európai Unió a megelőzést illetően három és fél millió ember ezért nőhöz, férfihoz és gyermekhez, és a legutóbbi csomagunk, amely a szíriai menedékjogot kérőket támogatta, itt 700 ezer szíriáról beszélünk az országon belül és kívül, akiket segítettünk a megelőzésen kívül. Tudjuk azt, hogy háborús bűncselekmények, emberisegen elkövetett bűncselekmények itt és ma történnek, és kötelességünk, hogy ezek következményeivel foglalkozzunk. Az igazságosság az egyetlen megoldás, hiszen a büntetlenség további eh, gyűlöletet erősít, eh, súlyosbítja a szenvedéseket, tehát a meg eh, békélés egyetlen útja az igazságon keresztül vezet. Nagyon fontos elemeket kell figyelembe vennünk a e, intézményi reformok, az igazságkeresése, nagyon fontos elemek mindenben. Nagyon fontos meg e, előzni a büntetlenséget Szíriában, egy független nemzetközi mechanizmuson dolgozunk, amely mi arra működőképes kell, hogy az Európai Unió támogatja ezt a mechanizmust. 1,5 millió euró. Tudjuk ezt, hogy a tagországok megteszik a feladatokat, számítok rájuk, illetve támogatom őket abban, hogy ezek a feladatok egyenlően tudjanak tenni. Az Irakban egyre terjedt szabaduló feladás ellenőrzése alól nagyon sok emberjogi sértés történik, iraki kormány és a kurdisztáni kormány eltököltséget üdvözöljük, és szeretnének utána járni az iraki katonai erők által elfogadott, elkövetett összes bűncselekménynek. Az ENSZ Emberjogi Bizottsága Burundival létrehozott egy bizottságot és támogatjuk az afrikai csoport nyilatkozatát, mely nemzetközi nyomozati mechanizmust hozott létre a demokratikus kongói köztársaságban. Üdvözlöm azt, hogy önök elismerik, az erőteljes munka fontosságát a Nemzetközi Bíróságon is. Ez kulcsfontosság a stratégiáknak. 2000 óta 337 millió eurót támogattuk a Nemzetközi Bíróságot, 15 éve működünk együtt, a római statútum hatályba lépése óta, 15 év telt el, és az Európai Unió ezen időszak alatt támogatta a római statutum általános ratifikációját. Az elmúlt évben válságot éltünk meg, nagyon sok afrikával szoros kapcsolatban voltunk, miután Gambia, Dél-Afrika és Burundi ratifikálták a római statutumot, és visszavonták mindezt diplomáciai szemben nagyon sok munkát végeztünk, de tudjuk azt, hogy ennek a munkának még nem ért vége véget, nem ez maga nem ért véget. Nagyon fontos a Roma Statutum univerzális ratifikációjának ügyét tovább vinni. Itt egy bonyolult pillanatról van szó a multilaterális rendszereket, illetően az ENSZ kapcsán is nagyon sok támadás éri őket több szemszögből is létezik, Eh, és nem férhet eh, kétség ahhoz, hogy az Európai Unió multilaterális megközelítés a nemzetközi jogra támaszkodva, emberi jogokra támaszkodva és a nemzetközi szervezetekre támaszkodva képzeli el. Az Európai Unió még közvetlen erőteljes partnere marad az ENSZ-nek, és mindazoknak, akik úgy érzik azt, hogy az erőszakot megbékélésre kell felváltani, és várjuk a további közös munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen, főképviselő asszony. Nagyon sajnálom a két órás késést, amely kialakult. Hát ez előfordul. Az első fél órát Simon Weilre való megemlékezéssel töltöttük, és aztán persze a mi hibánkból is halmozódott tovább a késedelem. De törekszünk arra, hogy csak öt perces spontán felszólalás legyen ilyenkor. És köszönöm, hogy felhívta erre a figyelmünket.